Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok. Az első napirendi pontunk Kél Nielsen asszony jelentése Nők és az éghajlatváltozás. Uh, Madam Rapporteur, you have four minutes. Asszonyom, négy perce van. Monsieur le Président, bonjour chers collègues. Köszönöm, elnök úr, jó napot, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, Örülök, hogy nagyon érdekes hozzájárulásokat kaptam a jelentéshez. Remélem, hogy ezzel elindul a tudatosítás az intézményekben. Egy ideális parlamentben nem lenne nőbizottság, nőügyi bizottság, és a nők kapcsolatos diszkrimináció spontán módon minden általunk kezelt témában szerepelne, hiszen ez egy transzverzális, mindent átható problémakör. De továbbra sem szabad hogy lanyhuljanak az erőfeszítések, és a meggyőzés folytatni kell. A mi feladatunk, hogy a holtérből kimozdítsuk az európai politikában a nők ügyét. Ez a környezetvédelmi kérdésekben különösen aktuális. A jelentésben szerettem volna kimutatni, hogy a nők nem az ökológiai zöld növényei, igen szomorú a kép, ciklonok, árvizek, földrengések idején nincsen nagyobb az esélyük a nőknek arra, hogy meghalljanak. Ez 2004-ben Ázsiában a cunami esetén is így volt, de a 2003-as európai kánikula esetén is 70%-a az áldozatoknak nő volt. Miért? Mert a nőknek nincsenek meg ugyanazok a gazdasági, szociális, politikai eszközeik arra, hogy alkalmazkodjanak, vagy legrosszabb esetben elmeneküljenek. Viszont Hondurasban az előrejelzési és a katasztrofa kezelési rendszernek köszönhetően ez a nőket is magába foglalta. Masszika városa az egyetlen olyan város volt, ahol nem volt a Mics ciklon után egyetlen női halálos eset sem. A, az előrejelzés nagyon fontos, de a gazdasági válságban nem csak az ökológia hanyatlik, hanem a nők jogai is veszélybe kerülnek, és a kettőt össze kell kötnünk, éppen ezért koherens, hatékony politikát javaslunk. A történelemben minden válság, minden forradalom esetén azt mondták nekünk, hogy a nők jogai majd később kerülnek terítékre, de ez nem jó érvelés. A klímaváltozás kihívása a nőkkel kapcsolatosan felveti azt, hogy az egyenlőség, a nők jogai szorosan összefüggnek. Nem csak, hogy áldozatok a nők, hanem tudni kell a másik oldalon az, hogy nagy tudásuk van. Nem csak azért, mert mások, hanem olyan társadalomban élünk, ahol a nemek alapúak a, nemi alapúak a jogok és a nők, férfiak joga mindenre hatással van, az erőforrásokhoz való hozzáférés, oktatás, a foglalkozás megválasztása. A tapasztalat más és más, és ez a megoldásokban, a javaslatokban is szerepel. A jelentésben négy típusú intézkedést javasoltunk, az egyik a képviselet. Kérjük, hogy a politikai, pénzügyi, technikai testületekben legalább 40%-ban nők szerepeljenek, és az ők szervezeteit, a nőket meg kell hallgatni. A másik egy védelmi ciklust kell bevezetni a nők számára, mégpedig úgy, hogy áldozatokból inkább kezdeményezők legyenek. A másik pedig az oktatás, technikai, tudományos pályára is kell terelni a nőket, de ehhez az életmódot is igazítani is szükséges. Végül pedig a kutatás terén adatgyűjtésre van szó, és ezt nemek alapján kell szétválasztani azért, hogy jobban megismerjük a témát, és ennek alapján tegyünk politikai javaslatokat. Összefoglalom a jelentés szellemét, a klímaváltozás elleni politikai harc gazdagabbá válhat, hogyha a nemek kérdését is belevesszük. A diszkrimináció elleni harc sokkal hatékonyabb eredményeket hoz a környezet számára, itt mindenki nyertes tud lenni. A Rio Plus 20-as csúcs készülve látjuk, hogy nincsenek egyszerű megoldások, viszont a klímaváltozás igen sürgető kérdés a gondolkodásmódunkat ki kell tágítani, meg kell találni az erőforrásokat ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Köszönöm szépen, és most a bizottság véleményét ismerhetjük meg Potocsik úr három percben. Mr. President, honorable member. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság nevében és különösen Koni Hiregárd kollégám nevében, aki sajnos ma nem lehet itt. Üdvözlöm ezt a jelentést a nők és klímaváltozás viszonyáról. Köszönöm a raportőrnek a munkáját és ezt a nagyon meggyőző nyitó nyilatkozatot, beszédet. Nagyon fontos, hogy az EU mindent megtegyen annak érdekében, hogy a nőket a klímaváltoztatási politika elleni felépés középpontjába állítsa. A klímaváltozás már ténykérdés egy sor országban, különösen a fejlődő országokban a legkiszolgáltatottabb rétegeket sújtja leginkább a legszegényebb, legkevésbé fejlett országokban, a nőket, a gyermekeket és az öregeket. Mint ahogy a jelentés is kimondja, noha a klímaváltozás eh, nemileg semleges, a hatásai nem semlegesek nemileg meg kell vizsgálni, hogy a fogyasztásnak és az életmódoknak milyen hatásuk van a környezetünkre. Azzal, hogy alacsony kibocsátású életmódra állunk át, csökkentjük a klímaváltozás esélyét, illetve hozzájárulunk a fenntartható gazdasági fejlődéshez, amely megint csak a nőket és a gyerekeket segítené meg először. Az ártalom csökkentési programok szintén részei kell, hogy legyenek a fejlesztési együttműködésünknek. Brüsszelben ezen a héten egy energiacsúcsot tartanak, amelyen két panel azzal foglalkozik, hogy eh, hogyan lehet fenntartható energiállátást biztosítani a női népességnek. Például a tűzhelyek eh, modernizálása, eh, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy az erdőírtás csökkenjen. Ez egyébként a nők munkaidejét is nagyban átrendezi, mert nem kell tűzifát gyűjteniük ugyanilyen mindenki számára nyertes programokat kell kitalálni más területeken is. A klímaváltozással kapcsolatos politikákat, például a migrációs, illetve katasztrófa elhárítási eh, politikánkba is be kell építenünk eh, azért, hogy minimalizáljuk az egyébként elkerülhetetlen hatásait, negatív hatásait a klímaváltozásnak. A nemi eh, különbségek a 11 olyan tényező közé tartoznak, amelyet a bizottság vizsgál a javaslatok benyújtása előtt. És ahogy a jelentés is eh, rámutat, a politika meghatározásában is eh, a nők eh, szerepét növelni kell, oda kell figyelni a politika csinálóknak a nőknek, nőkre, és be kell vonni őket az ártalomcsökkentési munkákba. Sajnálatos módon a nők hangja nem hallatszik elég hangosan. A nők alulreprezentáltak a nemzetközi folyamatokban és a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi párbeszédben is. Az új EU e csendes óceáni térségi partnerségben is szó van erről. Különösen fontos ez a csendes óceán térségében, ahol a nők különösen alul vannak képviselve, és eh, ahol a nemi alapú erőszak eh, továbbra is eh, rendkívül elterjedt. Ki kell használni a nők tapasztalatait, tudását annak érdekében, hogy alkalmazkodhassanak a klímaváltozás következményeihez, és előmozdítsák a fenntartható fejlődést. Ebben a jelentésben egy 40%-os női részvételi eh, célkitűzés eh, van meghatározva, és ezt az Európai Unió eh, képviselte nemzetközi fórumokon, például a Durbani COP találkozón is, ahol ezt az arányt megpróbálta megvalósítani különböző testületekben. A Dán elnökség a nők és klímaváltozás viszonyáról jelzőszámokat dolgozott ki, amely mutatja, hogy a Dán elnökségnek ez egy komoly szempont a napirendjén. A politika és a döntéshozatal nemi aspektusait jobban meg akarják vizsgálni, felmérni és felhasználni a nők tudását. A mi felelősségünk, hogy a nők szerepét növeljük a klímaváltozás politikában. Ez a jelentés ehhez pozitívan járul hozzá, az éghajlati méltányosság kialakítását elősegíti, és éppen ezért gratulálok a parlamentnek ehhez a munkához. Én komolyan hiszek abba, hogy a világ legszegényebb területein lehet a férfiak és nők életkörülményeit ilyen eszközökkel növelni. Az Európai Bizottság a nemi szempontokat továbbra is figyelembe veszi a szakpolitikák kidolgozása során, beleértve a klímapolitikát is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság véleményét ismerhetjük meg. Liotárd asszony egy percben. Ja, dank u wel. Eerst... Köszönöm szépen. Először is mindenképpen meg kell köszönnöm a jelentéstevő munkáját. A világszerte érzékelhető szegénység a szegénység kategóriájában 70%-ban a nők szerepelnek. Vagy a biztos úr is kifejtette, az éghajlatváltozás is hatásait is a nők szenvedik meg leginkább. És általában természeti katasztrófák, a konfliktusok, fegyveres konfliktusok áldozata is jó részt nők. Ezen túl azonban azt is látnunk kell, hogy a nők képezik a lakosságnak azt a csoportját, amelyek a legkisebb hatása vannak az éghajlatváltozás kialakulására, a legkevésbé okozói annak. Azok a döntéshozók, akik az éghajlat ügyében döntenek, legkevésbé sem nők. Holott a nők ismerik ennek hatásait leginkább, én értelemben hozzájárulhatnának ahhoz, hogy jobb éghajlatváltozás elleni politikai jön létre. Nem elég csak az éghajlatváltozásról beszélni és a, a nőpolitikáról, hanem látni kell a kettő összefüggését. A nagyobb egyenlőség jobbat tenne az éghajlatnak is, és a jobb éghajlat társadalmi politika jót tenne a nők jogainak is. Ha látjuk azokat a képeket, a nők vizet hordanak, azt az időt, amelyet ezzel töltik, vagy a tűzifa gyűjtésével, azt az időt hasznosabban is eltölthetnék azzal, hogy tanulnak, befejezik tanulmányaikat, képzik magukat. Változtatni kell alapvető eszközökkel ezen a helyzeten, és az okos nő az, aki leginkább tud harcolni az éghajlatváltozás ellen. Most a képviselőcsoportok felszólalói következnek. Elsőként az Európai Néppárt nevében Maria Negyelcseva asszony. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném üdvözölni Nikol Kilninszel előadó kitűnő munkáját és a szárnyék jelentéstevők munkáját, ez a jelentés azt mutatja, hogy a nők harcolhatnak a klímaváltozás ellen, és azt is mutatja, hogy az egyenlőség és a környezetvédelem között szerves kapcsolat van. Nem tudunk előrelépni, hogyha a nőket ebből kizárjuk, vagyis a világ lakosságának több mint 50%-át kizárjuk a gazdasági, politikai, környezetvédelmi döntésekből, hiszen a nők aktívak etéren nem csak azért, mert őket érinti főleg a az érintett, őket érinti a rájuk vonatkozó, vagy ezzel kapcsolatosan hozott politikai döntés. El kell ismerni a nők hozzáértését itt, és az, hogy a környezetvédelem, a környezet kezelése terén milyen szerepet tudnak játszani. Különböző tanulmányok születtek erről. Az EU-nak feladata, hogy tájékoztassa a nőket a tudományos eredményekről is, azért, hogy magasabb szintű ismereteket szerezzenek e témában. A nőket be kell vonni a döntéshozatalba azért, hogy sokrétűbb, zöld döntéseket hozzunk, és jobban meg tudjuk oldani a környezetvédelmi problémákat, előtérbe helyezve a nemek közti egyenlőséget. Ennek alapján és a nők perifériára szorulását említve szeretném elmondani, hogy a nők részvétele a környezetvédelemben hozzájárulhat a klímaváltozás elleni harchoz. Ez ördögi kör, a nők viszont a körforgásnak köszönhetően részt vesznek a környezetvédelemért folytatott harcban, és élvezhetik ennek előnyeit külső-belső eszközök, fejlesztési politikai stratégia szükséges, azért, hogy a nők egyenlőségét, a növekedést, a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet erősíthessük. Szépen most a szocialista frakció nevében Esztrella asszony következik. Kettő percben. Obrigada, Sr. Presidente Começo por felicitar a relator. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a raportőrnek, Kill Nielsen asszonynak. Egy eh, nagyon érdekes és eh, jó szerkezetű jelentést készített. Jó volt az együttműködés az árnyék előadókkal, ezért alakult ki ez a nagyszerű konszenzus. A klímaváltozás eredményei nemi alapon nem nevezhetőek semlegesnek. Sajnálatos módon nem egyformán érintik a férfiakat és a nőket, és nem egyformán érintik a szegényeket és a gazdagokat sem. A klímaváltozás hatásai általában súlyosabbak a szegényebb régiókban és a már létező egyenlőtlen egyenlőtlenségeket is felerősítik. A nők számos formáját szenvedik el a diszkriminációnak, ezek egy része a szegénységhez kötődik, a szegények 70%-a nő. A nők kiszolgáltatottabbak a klímaváltozás hatásainak, illetve a természeti katasztrófáknak is a klímaváltozás elleni fellépés és a nők egyenlőségéért eh, folytatott küzdelem összefüggnek. A természeti katasztrófáknak közép és hosszú távú hatásai vannak az oktatásra, az egészségügyi ellátásra, a népességmozgásokra. A szegény gyermekek különösen kiszolgáltatottak, amikor egy természeti katasztrófa bekövetkezik. Ilyen esetben csökken például hosszú távon az iskola látogatottság, az éjség és a szárasság eh, szintén arra kényszeríti a nőket, hogy még többet dolgozzanak annak érdekében, hogy ellássák a családjukat. A, ilyenkor a fiatal lányok eh, abadják az iskolát, és segítenek édesanyjuknak ezekben a teendőkben. A különböző nemi egyenlőséget célzó intézkedések eh, révén csökkenthető ez a jelenség. A nők egyébként nagyon jól tudják eh, megfelelően kihasználni a természeti erőforrásokat, a tapasztalatukra eh, számítanunk kell. Köszönöm szépen. Most a liberális képviselőcsoport nevében Johansson úr következik. Herr ordförande, eh, kollegor, kommissionär, först vill jag också instämma i... Kedves kollégák, Biztos úr, először is szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak az előadó asszonynak. Fontos, érdekes jelentésről van szó, és itt szerintem csatlakozom azokhoz, akik a parlamenten és a bizottságon belül, a különböző intézmények belül felemelték a szavukat ezzel kapcsolatosan. Igen, a nők kevésbé férnek hozzá az erőforrásokhoz, politikai döntésekhez, a képzéshez, éppen ezért a nőket, a gyermekeket sújtja jobban a klímaváltozás negatív hatása. Ott vannak a klímamenekültek, itt is főként nőkről, gyermekekről van szó. Ezért jelentős intézkedéseket kell hozni azért, hogy ezt rendezzük. Az egyenlőség perspektívája nélkül elszalasztjuk a jó lehetőségeket. A nők fenntartható módon fogyasztanak, és úgy cselekednek, hogy jobban figyelembe veszik a az éghajlati szempontokat. A nők itt katalizátor szerepet játszhatnak, hiszen tudják, hogy hogyan lehet hatékonyabban használni az energiát és a vizet. A nők felelősebben használják a természeti erőforrásokat otthon is és a munkahelyükön is. Az EU-nak meg kell próbálnia az, hogy a nők elképzeléseit, és figyelembe veszi a nők kreativitását, az innovatív készségüket, azért, hogy a klíma kihívásokkal szembeszálljon. A nők és a férfiak egyelő részvétele biztos segít abban, hogy a klíma paradigmát megoldjuk, és egyelő politikás stratégiát hozunk létre. Nagyon sok kollega elmondta, azt, hogy a nők fokozottabban kell, hogy részt vegyenek a politikai életben, a politikai szervekben, és ez a klímahelyzetet biztos, hogy befolyásolni fogja. Most a konzervatív és reformerek képviselőcsoportjának nevében Janna Kodakis Marina asszony következik. Climate Change Conference Köszönöm. A klímaváltozási konferencián két nőnek köszönhetően jött létre az egyesség. Közvetlen vita alakult ki a klímaváltozási biztosunk és az indiai környezetvédelmi miniszter nő között a konferenciát. Egy szintén erős nő elnökölte, dél-afrikai miniszter asszony, az együttműködés és nemzetközi együttműködési miniszter, tárcérfelelős miniszter. Ugyanakkor ezen nők teljesítményét nem szabad figyelmen kívül hagynunk egy számmá csökkenteni eredményüket ez a szám, hogyha 40%-os kvótát vezetne be az éghajlatváltozási tárgyalócsoportban a nők számára. Nagyon sokszor kifejtettem ebben a házban, hogy a kvóták lekezelik a nőket. Mégis a kvóta őrület továbbra is terjed ebben a házban. Az üzleti életben és a politikában is kvótákra törekednek sokan. A klímadiplomácia is most célkeresztjébe került a, a rajongóknak. A kvóta megzavarja az egyenlőséget, lekezeli a nőket, azokat, akik felküzdötték magukat a csúcsra a jó munkájuk révén. A klímaváltozás globális kihívás, és globális megállapodásokra van szükség ahhoz, hogy kezelni tudjuk. Köszönöm szépen a Szabadság és Demokrácia Európája képviselőcsoport nevében Roger Hermel úr következik másfél percben. Mr. President, Elnök úr, ez a jelentés egy heroikus erőfeszítést képvisel, amelynek célja, hogy a parlament két rögeszméjét, a női jogokat és a klímaváltozást összekösse. Ugyanakkor ez nem nagyon sikerül. A klímaváltozást elég sok mindenért hibáztatják, általában ok nélkül. Kevesen gondolják azt, hogy a nők elleni családi erőszakot a klímaváltozás okozza, vagy azt, hogy a kormányzati alacsony szerepvállalását a nőknek a globális felmelegedés vetné vissza. Miért nincs jelentés a férfiakról és a klímaváltozásról? Mert hát ugyanabban az éghajlatban élünk, ugyanúgy világítunk a lámpával, és ugyanúgy nézzük a televíziót. Férfiak és nők egyformát. Oxigént lélegzünk be, és széndiokszidot lélegzünk ki. Egy dologban azonban igaza van a jelentésnek, az az, hogy a változásokra a nők kevésbé tudnak felkészülni és azokra reagálni beleértve a globális felmelegedés mellékhatásait is. A legnagyobb eh, mellékhatása egyébként a klímaváltozásnak az az ártalomcsökkentő politika, amely abban nyilvánul meg, hogy egyre drágábbá tesszük a termelést, és elűzzük a termelést az EU-ból olyan eh, országok felé, olyan országok irányába, ahol a környezetvédelmi standardok alacsonyabbak. Sajnálatos módon ez a folyamat valóban a, főleg a szegényeket és a nőket fogja megkárosítani megvalósítani. A nők érdekében és a szegények érdekében, valamint az egész emberiség érdekében a legjobb, amit tehetnénk, az az, hogy felhagynánk ezzel az abszurd klímapolitikával. Köszönöm szépen a következő felszólaló. Az Egységes Európai Baloldal nevében Gustavson úr kettő percben. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd köszönjem meg Kill Nielsen asszony kiváló munkáját és együttműködését a jelentés írása közben. Történelmi jelentőségű ez a jelentés, mert amennyire tudom, ez az első alkalom, hogy az Európai Parlament az éghajlatváltozás ügyét a nő jogok szemüvegén keresztül vizsgálja. Az éghajlatváltozás nem mindig semleges. Tudni például a férfiak többet járulnak hozzá nagyobb mértékben vannak hozzá az éghajlatváltozás kialakuláshoz, de a nők mégis a nők szenvedik meg inkább azt. A férfiak éles stílusa nagyobb lábnyomot hagy a környezetten, a nők észszerűbben élnek ilyen szempontból, éghajlat barátabb éles stílus folytatnak. A jelentés tehát hangsúlyozza az éghajlatváltozás szempontjából vizsgálandó egyenlőséget és igazságosságot. Ennek fényében jobban tudnánk fellépni az éghajlatváltozás ellen is, azt is látnunk kell, hogy a nők szenvedik meg leginkább az éghajlatváltozás negatív hatásait. Az MDG célok is megvalósítatlaná válnak így módon. Az éghajlatváltozás körüli vitákban is érzékeltetni kell ezt a vetületét a kérdésnek, ezért van szükség célzott intézkedésekre, például kvótákra a nők képviseletének emelésére a döntéshozatal minden folyamatában. Az Európai Unió és tagállamai kell, hogy vezessék ezt a folyamatot, jó példával előre, előjárva. A nők rendkívül fontos, kulcsfontosságú szereplői az éghatváltozás elleni harcnak is. Nagyon sok jó példa mutatja, hogy a nők ö, oktatása, képzése életeket menthet egy-egy katasztrófia esetén a fajok sokféleségét is támogathatja, a sivatagosságás és az erdővédelem szempontjából is nagyon fontos ez az éghalatváltozás elleni munkában, tehát a nőkre nagyobb szerepet, nagyobb szerepet kell szánni. Ez erősíti a társadalmat általában, növelheti a demokráciát, és az emberi jogok érvényesülését is segítheti. Szépen. Nem látom a teremben Nick Griffin urat, úgyhogy megadom a szót a... Jó, akkor egy kicsit cserélünk a sorrenden, a következő pillanatban, vagy felszólaló után kapja meg a szót. Most megadom uh, Skridlevská Johanna Katarina számára. Köszönöm. A nők és a klímaváltozás, ez újdonság bizonyos szempontból, de figyelembe véve azt, hogy a nők mennyire fontosak a döntéshozatalok során, amikor hazai kérdésekről van szó, és ők a civil társadalom legaktívabb képviselői is egyben, úgy gondolom, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani erre a jelenségre. Hogyha arra gondolunk, hogy a nőket hogyan lehetne jobban bevonni a klímaváltozás elleni harcba, akkor szerintem a következőket lehetne tenni. Először is több nő kellene, hogy például műszaki egyetemi képzésben részt vegyen, és ennek segítségével szakemberi válhatnák, valamint olyan ágazatokban alkalmazhatnák őket, amelyek közvetlenül részt vesznek, érdekeltek a környezet és a klímaváltozás elleni harcban és más területeken is nőket kellene képezni, alkalmazni. A politikai stratégiákban is figyelembe kellene venni a nők helyzetét, főként amikor az egyenlő hozzáférésről van szó az úgynevezett ökogazdaságban a nők férfiak teljes jogú részvételével. A, az új technológiák esetében is nagyon sok gyors változás van. Azután a hitelfelvétel, a mikrohitelek esete, a nők hozzáférését javítani kellene a mikrohitelekhez és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokhoz, hiszen itt az ökogazdaságot lehetne létrehozni ennek alapján, és foglalkozni a klímaváltozás negatív következményeivel. Köszönöm. A következő felszólaló Dáncsilla asszony másfél percben. Nincs mikrofon. Mike, please marea provocare cu care. az emberiség előtt nagy kihívássá mégpedig a klímaváltozás kihívása és ez szorosan kapcsolódik az egyenlőséghez. A természeti katasztrófiák ezek hatása tizennégyszer szer több áldozatot el a nők körében, mint a férfiak körében, és a legszegényebbek a világon a nők, akik főként a mezőgazdaságban dolgoznak. 85%-ban klímaváltozás okozta katasztrófák során 8, nők hunynak, elhalnak meg, és a klímamenekültek között is inkább nőket találunk. A különböző erőszakos cselekmények áldozatai is a nők, olyan cselekmények, amelyek a klímaváltozás miatt következnek be, és a különböző szolgáltatásokhoz is belétve a gyógyszereket kevésbé férnek hozzá a nők. Nem tudnak tulajdonossá válni, nem kapnak hiteleket, és ezek csak gondolatok vagy megjegyzések azzal kapcsolatosan, hogy miért a nők a klímaváltozás áldozatai. Nem akarunk itt versenyt teremteni a nőpolitika és a klímapolitika között, de megfelelő megoldásokat kell találni azért, hogy mindkét területen egyszerre sikerüljön előrelépni. Üdvözlöm az előadót és a nemek kérdését a projektek, politikák minden értékelése során figyelembe kell venni a legjobb változatokat és megoldásokat kell itt megtalálni. A asszony másfél percben. Elnök úr, biztos úr kollégák, szeretnék gratulálni Kill Nielsen asszonynak a kiváló munkáért, melyet elvégzett. Üdvözlöm ezt a jelentést, mert nagyobb szerepet szán a nőknek az éghajlatváltozás elleni harcban, és hiszek abban, hogy a nőjogok érvényesítése a klímaváltozási politikában az hatékonyabbá teszi. Statisztikák is mutatják, hogy a nők aránytalanul, nagy, aránytalanul megszenvedik az éghajlatváltozást a különféle háborúk természeti katasztrófák áldozataiként, valamint az alultápláltság és a szegénység áldozatai is aránytalan mértékben. Figyelembe kell vennünk ezeket a tényeket. Az diplomácia tekintetében is biztosítva az, hogy a katasztrófavédelmi intézkedések is válaszolnak a nőjogi kérdésekre. A nőjogok megértése az összes szakpolitikában csökkenteni ezt a negatív helyzetet. Jobban meg kell értenünk az éghajlatváltozás női vetületeit is, nemi vetületeit is, és megfelelő adaptációs stratégiákra van szükség annak érdekében, hogy változtassunk a helyzeten. Ehhez megfelelő adatgyűjtésre van szükség. A nők fontos szerepet játszhatnak az éghajlatváltozás elleni harcban. Az Európai Unió fő prioritása az kell legyen, hogy kötelező nemzetközi vállalások történjenek az éghajlatváltozás ellen. Ezért kulcsfontosságú az EU számára, hogy globális szinten foglalkozzon az éghajlatváltozás kérdésével, és győzze meg a globális partnereket, hogy tegyék félre fenntartásaikat egy hiteles, fenntartható, hosszú távú megállapodás érdekében. Ez sürgető a politikusok számára egy a női jogokat is magában foglaló éghajlatváltozási politika létrehozása. Szépen, és most Griffin úr következik másfél percben. Mr. Chairman. Elnök úr, Könnyű lenne gúnyolni ezt a jelentést, sőt, hát brit emberek milliói nevetnek most ezen, amikor a reggeli újságot olvassák. Ez a politikai korrekt szlogenkészítés már ha a hónap elején szerepelne, akkor április elsői viccnek tartanánk. Ugyanakkor Európa népességének felét diszkriminálja a férfiak, és a nők kiegészítik egymást. Ez a javaslat a nemek közti egyenlőtlenséget és problémákat akarja elterjeszteni, megmérgezni a nemek közti viszonyt a klímaváltozás ürügyén. Az ilyen megosztás és gyűlöletkeltés mindig áldozatokkal jár. Több százezer férfitól tiltják meg, férfinak tiltják meg, hogy lássa gyermekét vállás után. Apáktól az állam ellopja a gyermekeit a militáns feminizmus szolgálatába állt az állam, olyan fajta militáns feminizmus szolgálatába, amely ebben a jelentésben is szerepel. Ugyanakkor vannak valós problémák, a, a szavazóink arra számítanak, hogy ezeket oldjuk meg, nem pedig családellenes, férfiellenes butaságokkal. Ezt az üres, bigott szlogenpolitikát hagyjuk abba. Köszönöm. A következő felszólaló Strifler asszony kettő percben. Elnézést. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A klímaváltozással globálisan kell foglalkozni, nem csak az EU szintjén, hanem világszinten. És továbbra is igaz, hogy a nők, főként a fejlődő országokban élők ennek első áldozatai. Állandó diszkrimináció folyik a nők ellen, a jövedelem, a forrásokhoz való hozzáférés, a döntéshozatalban való részvétel és más területeken, és ez magyarázza azt, hogy mennyire sebezhetőek a nők természeti katasztrófák esetén, főként a fejlődő országokban. A klímaváltozás elleni harcunk, politikánk figyelembe kell, hogy vegye a nemi alapú kérdéseket, és a fejlődésé folytatott harc is figyelembe kell, hogy vegye a nők szerepét a fejlődő országokban. Elnök úr, kedves kollégák, az EU-nak mindent meg kell tenni azért, hogy a, nőket, a nők szerepét elősegítse a fejlődő országokban, és a nemzetközi szervezetekben az ENSZ klímaváltozási konferencián is ha a jövőre gondolok, és ez fenyegető, főként amit az előbb hallottam, a nő közötti egyenlőség legyen ott minden politika kialakításában, a politika megvalósításában, emberi jogok kapcsán is, akkor, amikor a klímaváltozásról, felmelegedésről van szó. Következő felszólaló másfél percben Marita Uliskog. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés bemutatja azt, hogy a nők és férfiak miképpen okozzák az éghajlatváltozást, ám mennyiben különböző mértékben teszik azt, és mennyiben különböző mértékben férnek hozzá a forrásokhoz, valamint milyen különböző mértékben vannak rájuk hatással az éghajlatváltozás negatív hatásai. Ezen el kell gondolkoznunk, hogyha a hozzáállásunkat, a viselkedés módunkat és a világot végső meg akarjuk változtatni. Ezt akarjuk a legtöbben ebben a házban, ez a közös célunk, még akkor is, hogyha nem ugyanazon az úton kívánunk ide elérni. Az Európai Unióban és világ más részein is arra van szükség, hogy ilyen tudásból többet szerezzünk be, jobban értelmezzük azt kereskedelmi és közvetlen megállapodásokat kötünk a világ más részein levő országokkal, és ezekbe bele kell emelni a nőjogi kérdéseket is. Ezért vagyok hálás Kill Nilsson ezért a jelentésért, mely így módon vizsgálja az éghajlatváltozás ügyét, egy más perspektívából, mint a megszokott. Ez helyén való, mert legtöbben jól tudjuk, hogy a politikai megoldások akkor lehetnek hatékonyabbak, hogyha tudatában vagyunk az osztály és a nemi szerepeknek és ö, ezek szerepének. Ha olyan éghajlatváltozási politikát akarunk, amely nagy többség, amelyet nagy többség támogat és valósít meg, akkor nem csak üres szavakat kell ismételnünk és papírra vetnünk, hanem szükség van olyan jelentésekre is, mint a mai, amely megfelelő irányba vetíti tekintetünket. Ezért köszönöm meg még egyszer a jelentéstevőnek. Köszönöm én is, és most Andrea Zanoni következik egy percben. Te Köszönöm, a klímaváltozás elleni fellépés eh, rendkívül fontos, ha azt akarjuk, hogy ez a bolygó megmaradjon. Fontos eh, ez Európa számára és minden érdekelt számára. Eh, fontos, hogy két Celsius fokban határozzuk meg, maximalizáljuk a, maximáljuk a e, felmelegedést. E, így e, csökkentjük az emberek kényszerű elköltözését is, amely a klímaváltozás eredménye. Általában a legszegényebbek a fő károsultjai a klímaváltozásnak, és azon belül is főleg nők, akik a vízgazdálkodásért, az élelmiszerellátásért felelősek elsősorban. Nőknek kell többet dolgoznia akkor, amikor szárazság tör ki, mert nehezebb a család számára a vizet megkeresni Éppen ezért kell őket bevonni az összes nemzetközi tárgyalásba, amelyet a klímaváltozásról folytatunk, annak érdekében, hogy javuljon a nők sorsa. Asszony következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőtársak. A léghalat változik, a nők ez erősen érinti, és tehetnek is valamit ezzel kapcsolatban a Griffin által mondott szavak ezért nevetségesek. Fontos, hogy lássuk ezeket a tényeket. Tudósok, szakértők, amikor okokat és megoldásokat keresnek, szintén újra elmondják ezt. Ugyanakkor a tudományos eredmények vizsgálatok egy biztosan látnunk kell. Ha, a világ, ha továbbra is ennyi nyersanyagot használunk, élünk fel, akkor nem tartható tovább ez a pálya. Tehát így vagy úgy meg kell takarítanunk az energiát és a nyersanyagokat. Az éghajlatváltozás nem csak a környezetvédelemre van hatással, hanem a vízhiány, az élelmiszerhiány gazdasági és társadalmi problémákat is azonnal felvet majd. A Nőjogi Bizottság jelentésében azt követeli, hogy erősebben jelenítsék meg a nők jogait ebben a témában, hiszen az emberiség fele nő. Ugyanakkor 70%-a a legszegényebbeknek, és 80%-a a menekülteknek nő. Ezért fontos, hogy a nők képzésének politikáját erősebben kapcsoljuk be az éghajlatváltozás elleni harcba. A források kezelésében a nők jelentős szerepet játszanak. Ennek alapján kell végrehajtanunk a politikákat. A nők azok, akik a fűtést, a hűtést a háztartásban folytatják, hatalmas potenciált rejt a, a nők köre, például a széndiokszid kibocsátás csökkentésében, a háztartásokon belül, a gyermeknevelésben is a nők azok, akik megtanulhatják a gyermekeket a források takarékos kezelésére. Ki kell aknáznunk ezeket a lehetőségeket. Ha a világot meg akarjuk változtatni, javítani akarjuk, akkor a nőkre nagyobb szerepet kell szállni ebben. Ugyanakkor a legfontosabb téma, témára kell koncentrálni, a nőkre és éghajlatváltozás elleni harcra, és nem kell belekeverni ebbe olyan vitákat, mint a, a kvóták vagy a reprodukciós jogok. Nem szabad összekeverni ezeket a témákat a legfontosabb csapás irányjal. Blinkevics te asszony következik egy percben. Köszönöm. Szeretném megköszönni én is a raportőrnek a munkáját Eddig eh, nem eh, foglalkoztunk eléggé a klímaváltozás nemi aspektusaival. Griffin úr úgy tűnik nem nagyon érti ezt a kérdést ebben a, ezen a területen keményebben kell dolgoznunk, mert klímaváltozás területén nem veszük figyelembe a nemi szempontokat. Az egész emberi faj szenved a klímaváltozástól, ugyanakkor a természeti katasztrófák általában főleg a nőket és a gyermekeket sújtják, ők a, az áldozatok többsége különös tekintettel a szegény országokban, fejlődő országokban élő nőkre és gyermekekre. A mezőgazdaságban dolgozó nők nem tudnak hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz, nemi alapon lebontott adatokra van szükségünk, ahhoz, hogy a klímaváltozás során figyelembe tudjuk venni a német, a, a nemi arányokat. A következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. A tudatosság és az összefüggés a nemekkel kapcsolatos politika és a klímaváltozás között ennek a közelmúltban lettünk tudatában, és ez nem közömbös a klímaváltozás szempontjából. De a jelenlegi nemzetközi helyzet most igazából nem kedvező ebből a szempontból, és látjuk, hogy valószínűleg nem sikerül a klímaváltozásról megállapodásra jutni, legalábbis ennek nagy a kockázata. Most a hangsúlyt a Rio de Janeiro-i júliusi találkozóra helyezzük. Úgy gondolom, hogy a nemek problémájának megoldása segítene a klímaváltozás elleni harcban is, hatékonyabbak lehetnénk. És itt az integrációt két elvre kell helyezni, a hatással kell foglalkozni, és az okokat kell megszüntetni. Össze kell kötni a klímaváltozás elleni harc és a nők szerepének kérdését. Hogyha lebontott adataink vannak, akkor tudjuk, hogy hol kell közbelépni, hol lehet takarékoskodni a vízforrások, az erőforrások területén, és itt jobban figyelembe lehet venni majd a családok igényeit is a nők és férfiak közötti egyenlőség vétele, azt is jelenti, hogy segítségnyújtás történik, és egyéb szempontok vétele ezt a közösségi politikákban is figyelembe kell venni a klímaváltozás elleni harc, az egyenlőségért folytatott harc legyen jelen az EU minden programjában, és ne csak az egyéni szakpolitikákban. A klímaváltozás az emberi tevékenység minden területét érinti, és ezt a szempontot horizontálisan bele kell iktatni a projektekben és az EU pénzügyi tevékenységébe is. Köszönöm, elnök úr. Papadopoulou asszony következik egy percben a klímaváltozás humanitárius válságokat és gazdasági válságokat okoz, és főleg a szegény országokra van káros hatással, és azon belül is főleg a nőkkel, akik 85%-át adják a természeti katasztrófák áldozatainak a nők alkotják a többséget a klímamenekültek között is. A javaslat számos elemével egyetértek, klíma méltányosságra, igazságosságra van szükség, és ezen a ponton ragaszkodni kell ahhoz, hogy a klímapolitika és a fenntartható fejlődés politika eh, során vegyük figyelembe a nemi szempontokat. Eh, eh, szükség van arra, hogy szakmai tanulmányokat végezzünk a témában, és felmérjük a természeti katasztrófák kockázatát. Így kerülhetjük el, csökkenthetjük a klíma migrációt, ehhez azonban megfelelő finanszírozásra is van szükség. Az Európai Uniónak a gender dimenziót be kell vonnia a megfelelő megoldások érdekében. Következik kettő percben. Pán predseda, pán komisár, Köszönöm, Önök úr, biztos úr, szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munkájáért, de amikor a 30-as pontot olvasom a jelentésben, akkor valahogy elvesztem. Az FP elismeri, hogy a lakosság növekedése hatása van a klímaváltozásra, és kiemeli azt, hogy a nők és a férfiak igényeit a fogamzásgátás terén ki kell elégíteni. Van egy kérdésem, mit gondol itt eh, az előadó, hogy ne legyen több gyerek azért, hogy eh, a klímát megóvjuk, és eh, a CO2 csökkenteni lehet azzal, hogy kondomot osztogatnak? A racionalitás határain belül kellene maradni, és hogyha nem, akkor nincs értelme a vitának. Ez a jelentés azt sugalja, hogy a nőket a nőiességtől meg kell fosztani, akkor ne legyenek anyák. A milleniumi fejlesztési célok egyike sem mondja azt, hogy a fejlődő országokban legyen kevesebb gyermek, hiszen ez ellentmondásos lenne, hiszen egy személy élete, még hogyha tőlünk nagyon messze is élnek, ugyanolyan értékű csak azért, mert nincs elég ivóvíz, azért legyen ez. Az ENSZ egyezményre utalnak, sok szakértőt vonnak be ebbe, és tudjuk, hogy a szegénység egyik forrása a jelentés szerint, és a klímaváltozás egyik oka a lakosság számának növekedése, de ez nem igaz, mert az IMF 2011. januárjában kiadott egy tanulmányt, és a tíz leggyorsabban növekedő gazdaságról volt szó, ezek között hét afrikai ország is van, és ott a legmagasabb a születések száma. Sajnálatos, hogy csak ennyi pozitív pont szerepel a kérdésről ebben. Kettő percben. Köszönöm, elnök úr. A Kiel Nielsen jelentés révén az Európai Parlament úgy vélem ismét tanúbizonyságet tette arról, hogy mennyire elhatározott támogatója a, egy méltányosabb, demokratikusabb társadalom és világ létrehozásának. Helmer úr ezt egyfajta megrövzöttségnek nevezte, hát ám legyen. Ha jó módszertan találunk, akkor megfelelő az elhatározottság. Az Európai Unió fel kell nőjön azokhoz a kihívásokhoz, amelyet az új évezred kínál. Nielsen asszony jelentése arról beszél, hogy a nőjogi politikát be, integrálni kell az éghajlatváltozás elleni harc politikájába. A jelentős erőfeszítései ellenére sem teljesen látom át ezt a szoros kapcsolatot minden vetületét annak ám örömmel foglalkozom ezzel a kérdéssel, és osztom a főbb céljait a jelentésnek. És azt a cél, tudnélik, hogy olyan társadalmat hozzunk létre, ahol a különbségek, az alapvető különbségeket már nem fogadjuk el. Az nem elfogadható, hogy a javak, globális javak kevesebb, mint egy százalékát birtokolják a nők, miközben naponta egy dollárnál kevesebből élők 70 százaléka nő és csak 17%-a a parlamenti képviselőknek nő. Ezek az adatok magukért beszélnek. A nők csak egy töredékével bírják, bír, bírnak a, a jövedelmekkel, és kétharmadát végzik el a, a munkaóráknak. Mindezen tényeket mérlegelni kell. Kilnézel asszony jelentése világosan elítéli a jelenlegi helyzetet, és nagyon fontos eszköz kínál ahhoz, hogy az ezen eszközöket beindítsuk, amelyekről Potisnik úr is beszélt, annak érdekében, hogy a női jogok politikája megjelenjen minden szakpolitikában, a mainstreaming révén, mert az éghajlatváltozás hatásai leginkább a, leg, a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeit ö, ö, támadják, ezek általában nők. Ez tény, ahogy az is, hogy az, ö, a nőjogokat minden szakpolitikában érvényesíteni kell, európai női szinten is, meg szinten is. Ben. Pietikainen asszonyt nem látjuk a teremben, úgyhogy most a kezdő áj eljárás következik. Elsőként Romana Jordán asszony. Lepa za besedo. Zaprosila sem za besedo, zato ker želim tudi sama... Azért, azért kértem szót, elnök úr, mert úgy gondolom, hogy van összefüggés a nők és a klímaváltozás eh, problematikája között. Eh, természetesen eh, részletekről itt nem tudunk beszélni, de azért a legfontosabb dolgokra rá kell mutatnunk. Az oktatás nagyon fontos. Van egy olyan mondás, ami szerint, hogyha egy férfit férfinak nyújtunk ö, oktatást, akkor lesz egy művelt ember, viszont ha egy nőt ö, ö, oktatunk, akkor egy művelt család lesz. Tehát ez a nők családi szerepéről szól ez a mondás. A nők a klímaváltozás és a katasztrófák áldozatai között többséget jelentenek. Fontos, hogy az Európai Unió odafigyeljen erre akkor, amikor a segélypolitikáját meghatározza, nőket be kell vonni a döntéshozatalba. Én minden olyan erőfeszítést támogatok, amely erre irányul. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Anneli Anemaki asszony. Mike, please. Kiitoksia puhemies. Haluan... Köszönöm, elnök úr. Először is én is meg szeretném köszönni a jelentéstevő kiváló jelentését, akivel a munkát, amelyet elvégzett, de ha megengedi, néhány kritikai megjegyzéssel is élnék ezen gondolkodásmóddal kapcsolatban. Amikor az éghajlatról beszélünk, nagyon gyakran csak számokat, adatokat sorolunk fel, meg holott az éghajlatváltozás vizsgálat akkor koncentrálnunk kellene az emberekre, azokra, akik a napi életükben szenvedik meg az éghajlatváltozást. A fejlődő országokban élő nők vannak a legrosszabb helyzetben az éghajlatváltozás elleni harcban is. És ez nem csak a piacokkal összefüggő ügy, sokkal inkább az emberek napi életében megjelenő probléma. Ilyen szempontból kell vizsgálnunk, és erről sokszor megfeledkezünk gondolkodásmódunkban. Mikor az éghajlatváltozásról beszélünk, emberekről beszélünk, és nem számokról és piacokról. Romeiva úr következik. A ver, hablemos claro, no es casualidad. Nem véletlen, hogy az áldozatok többsége és a klímamenekültek többsége nő. Ez a sebezhetőség kérdése is, és ez a sebezhetőség még a patriarchális rendszerrel kapcsolatos strukturális okai vannak. Hallottunk néhány világosan szóló hozzászólót, és elmondták, hogy Kill Nielsen asszony jó szándékkal, a józanész alapján beszél, és van itt egy nagy kihívás. Arról van szó, hogy növelni kell a nők képességét, lehetőségét ahhoz, hogy a magas szintű döntéshozatalban részt vegyenek. A másik pedig az áldozatok kérdése. Szükség lenne a képzésbe befektetni, de a nők azok, akik védenek, védelmeznek és nevelnek, oktatnak. Mindent meg kell tenni ezen a téren, ez a jó érzés diktálja. Köszönöm. Miranda asszony következik. señora presidente parabéns a miña colega deputada a señora kiil nielsen. köszönöm elnök úr én gratulálok nielsen asszonynak ehhez a kiváló jelentéshez. A raportőr azt mondja, hogy a nők hatékony szerepet tudnának vállalni a klímaváltozás elleni fellépésben. A klíma azért is változik, mert nem alkalmazzuk megfelelően a rendelkezésünkre álló politikai eszközöket, nem felelünk meg azoknak a feladatoknak, amelyek eh, bennünket terhelnek. Hadd adjak hétköznapi példákat önöknek eh, a saját hazámból a halászati ágazatban dolgozó nőket eh, emelném itt ki. A, a, a kagyló halász nők élete eh, azáltal válik nehézé, hogy szennyeződik a tenger és eh, eh, melegszik a klíma. Ezzel a megélhetésük kerül veszélybe. Ezért is támogatom a klímaváltozási célkitűzéseket. Ezzel a vitának a végére értünk, most hallgassuk meg a bizottság véleményét. Potocsnik úr következik. Biztos úr, két percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő! Először is azt szeretném elmondani, hogy amikor a nőkről és az éghalatról beszélünk, akkor tényleges, komoly problémáról beszélünk, ezért köszönöm, hogy ennyi figyelmet szenteltek a jelentéstevő részéről is, meg a többiek részéről is ennek az összefüggésnek, és kollégám Koni Hedegárd is nagyra értékeli majd ezt bizonyal mondhatom. Nagyon sok meggyőző adatot és elemet hallottunk ebben a vitában, ami leginkább megmaradt, megmaradt az emlékezetemben olyan szavak mint a tudatosság, adatok, tudás, ismeretek, oktatás, mainstreaming, tudomány. A nők közösségi támogatása és az nők oktatásának támogatása szempontjából el szeretném mondani, hogy 2015-ig az összes fejlesztési, finanszírozási javaslat tartalmaz majd nőjogi indikátorokat is, és a 2020-as horizont, az új keretprogramunk, éghajlat kapcsolódó projektje is nőjogi, specifikusan nőjogi esélyegyenlőségi elemzést is tartalmaznak. És talán tudják, korábban én a tudományért és kutatásért voltam felelős, és a nők a tudományban való szerepe nagyon fontos kérdés volt azon tárcám keretében. Sajnos nincs egyszerű, gyors megoldás a problémákra. Vannak ugyanakkor olyan fellemények, amely nagyon bátorítóak manapság. Vannak adatok, például a nők, orvosi hallgató nők száma jobban nő, mint a férfiaké, és kétszer gyorsan növekszik a női kutatók száma, mint a, a férfi kutatók száma. Én értelemben tehát javul a helyzet, ám ez nem azt jelenti, hogy ne kellene továbbra is figyel, komoly figyelmet szentelnie ennek a különbségnek a jövőben. A probléma nagyban kapcsolódik a a munkavilágához is, nem, nem csak a doktoráshoz. tudni látnunk kell, hogy a, a női kutatók kevesebbet kerestek, mint a férfi tudományos kutatók. Általában rövidebb szerződés kapnak, kevésbé tudnak előrejutni munkájukban. Ezek is tények. Ezekkel is foglalkoznunk kell, ezek a probléma, a probléma gyökereit megtámadva. Egy holisztikus módszertan mentén egy olyan szociálpolitika keretében, amely a legjobban orvosolja ezeket a problémákat. Magam is tapasztaltam a nők erejét a nemzetközi tárgyalások tárgyalóasztal körül, és saját tapasztalatomból mondhatom, hogy ez bizony tény. Végül szeretném azt is megemlíteni, és ez összefügg egy tegnapi témánkkal, tegnap Dániában jártam, Horsens héten történt volt az informális tanácsülés, két témával foglalkozott. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program volt az egyik, erről majd később beszélünk, és ez kapcsolódik a környezetvédelmi politika következő szakaszához, közép és hosszú távú szakaszához, és a Rio Plus 20 témáját is megvitattuk ebben a körben. Ez át, részben átfedésben van az előző témával. És meg kell mondjam, hogy az, az esélyegyenlőség és a nők szerepe komoly hangsúlyt kapott ezen a tanácsülésen is. Fontos, hogy ezeket a témákat ne csak az éghajlatváltozás összefüggésében vizsgáljuk, hanem a zöld növekedés összefüggésében, sőt még szélesebb körben a fenntartható fejlődés alapján is megjelenítsük ezeket, ahogy önök is többen megemlítették. A nők integrációja és egyenlősége abszolút feltétele a fenntartható fejlődésnek. Az igazságos fejlődés nem csak gazdasági növekedést jelenthet, és a fenntartható gazdaság nem csak a, a közvetvédelmet kell szolgáljon, hanem emberekre szabott, megfelelő a méltóság alapján való választást kell biztosítson, és a zöld növekedés integráló növekedés kell legyen a szegénység elleni harcban, az egyenlőség erősítésében és a természetes erőforrások jó kihasználásában kell, hogy dolgozzon. Ez a Riói konferencia címe, amelyben júniusban részt, amelyben júniusban részt veszek, a zöld gazdaság a szegénység elleni harc összefüggésében a cím, és pontosan így jelennek meg ezek a pontok, ahogy ma elhangzottak a vita során. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, az összefoglalást, és mielőtt megadnám a szót az előadónak, bejelentem, hogy a nemetközti egyenlőség jegyében a vitát egy női alelnök fogja lezárni. Kill Nielsen asszony, you have, you have the floor. Je savais après... Tudtam, miután találkoztam a nőbizottsági meghallgatás után, hogy számíthatunk rá, és számíthatunk a Dán elnökségre azért, hogy meghallgassunk öntől beszámolót a témában. Köszönetet mondok az összes kollégának, férfiaknak és nőknek, akik ma hozzászóltak a vitához, hiszen kollektív munkáról van szó, ami mindenki számára hasznos. Szükség volt erre, és tovább kell vinnünk ezt a munkát, a figyelemfelkettést. Mindenki hozzájárult ehhez a jelentéshez, Én nagyon elégedett vagyok. Tudom, hogy a nemek közötti egyenlőség Vilniuszi 2011-ben létrehozott intézetére is támaszkodhatunk ettéren. Hozzátenném, hogy tisztelettel adózom az összes nő előtt, a nő egyesületek előtt, akik már nagyon régóta tudják, hogy mozgosítani kell soraikat az erőforrás megőrzés és a klímakérdés terén. Már hosszú ideje tudják ezt a nők. Például a Sikó mozgalom Indiában azok a nők, akik meg akarják menteni a fákat. Ruandában pedig nők 600 babafajtát őriztek meg, vagy Angari Matájban nem felejtették el, nem felejtettük el az ő mozgalmát, a zöld ő mozgalmát, több millió fát őriztek meg, védtek meg az említett hölgy segítségével. Nagyon sok nőre számíthatunk. Az előbb szó volt a kvóta kérdésről, ami engem és a mi politikánkat érinti, mi azt mondjuk, hogy ez eszköz, és ezt tette lehetővé számunkra, hogy mi vagyunk az egyetlen frakció a parlamentben, amely a nemek közötti egyenlőség alapján működik. Hogyha a kvóta eszközt nem használjuk ki, akkor nem sikerül előrelépni a nők és férfiak közti egyenlőség terén. Szerintem ez eszköz. Befejezésként pedig Einstein szeretném idézni, aki azt mondta, egy problémát nem lehet megoldani ugyanolyan tudatossági szinten, mint ahogy az létrejött. Köszönöm az előadónak. Tisztelt küldöttek, képviselő, kedves kollégák, lezártuk a vitát. Ma délben lesz.